Jó napot, hölgyeim és uraim! Szeretném kérni, mindenki foglaljon helyet. A 2012. szeptemberben megszakított, felfüggesztett plenáris ülést ismét megkezdetnek, folytatottnak tekintjük. A jegyzőkönyv, illetve a vonatkozó jegyzőkönyv szövegek hozzáférhetőek, van-e ellenvetés vagy felvetés a múltkori ülés